a Gardini jelentésre, a katasztrófa védelemről lesz szó, és most szeretném Gardini asszonyt megkérni, hogy négy percre vegye át a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára, akik ezen a dokumentumon dolgoztunk, a mai nap rendkívül fontos, érzelmekkel teli. Hosszú tárgyalásokat folytatunk, és végre meg tudjuk szavazni az új polgári védelmi mechanizmust. Ezt kis lépésnek tartom, de fontos lépésnek azon az úton, amely egy biztonságosabb Európa, biztonságosabb világ felé vezet. Először is köszönetet szeretnék mondani az egész parlamentnek, minden kollégának, aki konstruktívan dolgozott együtt az első óráktól kezdve. Úgy gondolom, hogy a parlament még egyszer bebizonyította, hogy olyan intézmény, amely a legközelebb áll a polgárok érzéseihez. Tudjuk, hogy az európai polgárok manapság nem különösen pozitívan élik meg Európát, legalábbis a polgárok nagy többségére ez igaz, főleg bizonyos ágazatokban. Viszont vannak olyan eh, jelentős területek, ahol, az e, ahol Európa igenis eh, tud dolgozni, be tudja bizonyítani a polgárok számára, hogy Európa közel áll hozzájuk. Hogy Európa a közös háza, barátja az európai polgároknak. És úgy gondolom, hogy ma végre egy ilyen értelmű pozitív lépést teszünk. Bizonyítjuk a szolidaritásunkat ebben a dokumentumban ezt fektettük le ezzel az új mechanizmussal, amely teljesen megváltoztatja a jelenlegi polgári védelmi filozófiát, ami rendkívül jelentős, hasznos eszköz. Ma azt mondjuk a polgároknak, hogy Európa mellettük áll, és remélem, hogy innen valóban elindul egy dialógus Európa összes polgárával a három oldal egyeztetések során előadóként, pontosan azért, mert parlament erős befolyását szerettük volna elérni, úgy dolgoztam, hogy a parlamenti véleményeket elfogadják, hogy megerősítsük az Európa, Európa pozícióját. Szeretnék köszöntet mondani a biztos asszonynak is, Kristalina Georgievának, hiszen ő ott van a helyszínen, és megéli azokat a drámai órák a drámai időket, amikor katasztrofák sújtják a területeket, az embereket. Látja, hogy saját szemével, hogy hogyan az emberek szenvedését, a családok szenvedését, és sajnálatos módon manapság egyre gyakrabban történnek ilyen katasztrófák, és nagyobb mértékűek is. Ezt a mélységes humanitást, ami ezeken a területeken érzékelhető, ezt próbáljuk átadni. Új fejezeteket írtunk be a, be a megelőzés területére, azért, mert a lehető leginkább a megelőzéssel kívánjuk megvédeni a polgárokat, hogy előzzük meg a katasztrófákat. Amikor nem lehet megelőzni a katasztrófát, akkor viszont az a célunk, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük a katasztrófák hatását. Szeretnénk ösztönözni a megelőzés kultúráját is. Elég, hogyha kockázatkezelési tervekre gondolunk. Ezek rendkívül fontos eszközök, azért, hogy koherensen és hatékonyan léphessünk fel ezen kockázatok esetén. Aztán önkéntes eszközpool, ami arra vonatkozik, hogy a tagállamok a mechanizmus keretein belül közösbe beadnak bizonyos eszközöket. De nem csak a technikai aspektusokról akarok beszélni, ezt valójában ismerjük ezeket. Szeretném inkább hangsúlyozni, hogy megpróbáltunk túllépni, megpróbáltuk megoldani a tagállamok ellenállását. A szubszidaritás és a szolidaritásra gondolok. Ez az egész dokumentumban megtaláljuk ezeket az elveket. Ezért még egyszer köszönet, és várom a kollégák felszólalását, természetesen a biztos asszony felszólalását is. Köszönöm szépen, Gardini asszony. Most Georgieva biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék Gardini asszonynak köszönetet mondani, és az Európai Parlament tagjainak is szeretnék köszönetet mondani, akik eh, fáradtságot nem ismerve dolgoztak azon, hogy eh, eddig eljussunk. A döntés, amely nem, szok, nem sokára megszületik, jobban védi majd polgárainkat és gazdaságainkat. És pedig eh, a katasztrófák egyre gyakoribb fellépésétől. Jobb segítséget kell nyújtanunk a katasztrófák áldozatainak, és pedig az egész világon. Tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg katasztrófát éltünk át. Láttuk, hogy a katasztrófák intenzívebbé válnak Európában is. Tíz év alatt száz ezer polgárt vesztettünk el az asszályok következtében, az árvizek következtében, a téli és nyári viharok következtében. Ez pedig természetesen a gazdaságunkra is kihat, ami körülbelül 150 milliárd eurós kárt jelent. Azonban nem csak Európában tapasztaljuk ezt, hanem az egész világon. Az elmúlt három évben az emberiség történelmében először tapasztaltunk olyan költségeket, amelyek évi 100 milliárd dollár kárt jelentenek, és igazából ez csak a biztosított károkra vonatkozik, és nem az összes katasztrófára. Közép-Európában az idén kegyetlen árvizek voltak. Ezek az árvizek pedig 12 milliárd eurós kárt jelentettek. Németországban pedig amióta feljegyzések vannak, ez a lehető legnagyobb árvíz volt. Tehát tennünk kell valamit a tendencia ellen. Mi pedig eh, azon vagyunk, hogy egy megbízható katasztrófavédelmi mechanizmust hozzunk létre Európa számára. Nagyon fontos, hogy megelőzzük a katasztrófákat, amennyiben lehetséges. Nagyon fontos, hogy előre jelezzük a katasztrófákat, és megfelelő válaszsal rendelkezzünk. Az európai történelemben először van olyan helyzet, hogy az európai tagállamok jogi kötelezettségeket is vállalnak. Az európai tagállamok egy önkéntes bázist hoznak létre, hogy katasztrófa esetén segítségét nyújtsanak egymásnak és harmadik országoknak is. Ez a joganyag válasz az Európai Parlament felhívására is. Ezt a felhívást én is gyakran hallottam. A felhívás lényege pedig az, hogy Európa legyen egységes katasztrófa esetén. Az európai katasztrófa védelmet a parlament sokszor szorgalmazta, és most ez valóság lesz. Itt egy lentről építkező projekt tanúi lehetünk. Önkéntes hozzájárulásról van szó a tagállamok részéről, és a szubszidiaritás elvét is nagyra tartjuk itt. Szeretném még elmondani, hogy néhány hete saját szememmel láttam a Fülöp-szigeteken, hogy mit jelent az, hogyha Európa egységesen cselekszik. Nagyon büszke vagyok arra, amit ott Európa teljesített. A jövőben a jogalkalmazás az önök támogatását is igényli majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a jelentéstevők következnek. Pasku kolléganő. nem látom, Strifler kolléganő. Si, monsieur le président, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A polgári védelmi mechanizmusra vonatkozó javaslat megerősíti az eddig is korábban is már működött együttműködési rendszert. Hatékonyabban, gyorsabban tudunk majd fellépni természeti katasztrófák esetén, javulhat a felkészülés a katasztrófa védelem területén. Az Európai Unió mindenek előtt az Európai Unión kívül lépett fel, hiszen több természeti katasztrófa történt az elmúlt időszakban Európán kívül. Az EU-n belül az intézkedések 30%-át valósítottuk meg, 70%-ot az EU-n kívül. Ezért úgy gondolom, hogy a valóság alapján kell eljárnunk, és eh, a fejlődő országokban is meg kell akadályoznunk a katasztrófák bekövetkeztetét. Köszönöm, Schriffler asszony. Szafrakakis képviselő következik. A polgári védelmi mechanizmus eh, valóban hozzáadott értéket jelent, hiszen eh, nagyobb a szolidaritás az emberek és az országok között. Hogy egy példát mondjak, a közelmúltban az akilai olaszországi földrengés lehetne egy nagyon jó példa erre a szolidaritásra, vagy pedig a Haiyan tajfun, ami a Fülöp-szigeteken pusztított. A megelőzés persze mindig jobb, mint a gyógyítás, legalábbis a költségek tekintetében, mindig olcsóbb a megelőzés, mint az utólagos helyreállítás. Nagyon fontos az, hogy ez az intézkedés csomag az emberek fejében is ott legyen, hogy legyenek ismeretek. Az Európai Unió elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek célja az volt, hogy racionálisabbá tegyük ezt a katasztrófelhárítási rendszert. Szükség van jobb koordinációra is. Köszönöm szépen, Stavrakakis kollega. Nos, nagyon pontosan kezdtünk, hölgyeim és uraim, ezért most hajlok arra, hogy kompromisszumot tegyek, mert ugye Paskúr most közben már megérkezett, az egyik előadó. Paskúr, kérdezem, kíván még szólni? A polgári védelmi mechanizmus alapvető eszköz ahhoz, hogy Európa gyorsan választ tudjon adni széleskörű válság esetekre a szolidaritás és a kölcsönös elismerés tekintetében nagyon fontos, hogy a jelenlegi adhok rendszert át kell alakítani egy tervezett katasztrofa kezelési programmá, ahol természetesen a tagállamok vezető szerepe megmarad. A külügyi szakbizottság ösztönzi a megelőzés és a felkészülés hangsúlyozását, és kiemeli, hogy az osztott kockázatok és a kontingens tervezés rendkívül fontos. Fontos természetesen, hogy a szolidaritási záradékok végrehajtása megfelelő legyen, ezt hangsúlyozzuk a dokumentumunkban. Az AFET vélemény fontos eleme, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. A gyors válaszadás egyik oldalon, és az EU külső kapcsolatai között a másik oldalon. Konstruktív megközelítést nagyra értékeljük, és támogatjuk Krisztalina Gergieva asszonyt a munkájában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pásku kolléga. Vlasák kolléga nincs itt. Akkor ezzel lezárjuk a szakbizottságok felszólásait. Zéber úr kap kettő percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A polgári védelmi mechanizmus példáján nagyon jól látjuk, legalább a polgárok nagyon jól látják, hogy Európa hozzáadott értéket jelent. Hiszen ha katasztrófa van, akkor segítségre van szükség. Katasztrófa volt, és Európa segített. Európa arcot kapott. Megjelent. Nagyon fontos a frakcióm számára is, hogy a tagállamok kompetenciája megmaradjon hogy a tagállamok elsősorban a saját területükön történő katasztrófákért felelősek. Azonban mindig vannak olyan helyzetek, amelyek a határokon átnyúlnak. És ezekben az esetekben nagyon fontos, hogy összetartunk. Európában is vannak tapasztalataink az együttműködés tekintetében, jól koordináltuk az együttműködést, és mindig szükséges a következő lépést konkrétan megtervezni. A lépések tekintetében pedig pénzre van szükségünk. 300 millió euró jut erre és pedig 70-30 százalékos arányban Európán belül és Európán kívüli katasztrófa védelemre. Fontos az, hogy a tapasztalatainkból tanuljunk, amelyeket eddig gyűjtöttünk. Megmutatkozott, hogy Európában tényleg hozzáadott értéket jelent az, hogy gyorsan segíthetünk. Nagyon fontos az, hogy minden tagállam használja lehetőségeit. Modulrendszert alakítottunk ki, és ez a modulrendszer is így jó, hiszen a tagállamok eh, tudják, hogy mi a saját erősségük, saját tapasztalatuk. Nagyon fontos, hogy minden sagállam a saját erősségét alkalmazza, azonban az összehangolás, a koordináció legyen európai szinten. Minden tagállam el tudja dönteni, hogy milyen modullal léphet fel, hogy milyen erősségét vetheti be a katasztrófa esetében. Ezt pedig európai szinten tudjuk koordinálni. Logikus lépés ez, amennyiben tovább szeretnénk haladni. Az első tapasztalatokat már megszereztük a Fülöp-szigeteken. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Zéber kolléga. Most eh, Edith Estrella következik. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek, és eh, köszönöm eh, az ír és a litván elnökségnek is, hogy nagyon nagy lépéseket tett ebben a tekintetben. Új jogszabály születik. Az elmúlt évek alatt egyre több katasztrófát tapasztalhattunk, és az Európai Unió GDP-nek kb. 0,25%-át tették ki a katasztrófa által okozott károk legalább 90-en haltak meg az idén katasztrófák következtében, és 29 millió embert érintettek a katasztrófák az idén, és a számok magukért beszélnek. Tudjuk, hogy miről van szó. Gondoljunk a Fülöp-szigeteki katasztrófára, hogy ez milyen károkkal jelentkezett. Tehát a katasztrófák száma növekszik, a katasztrófák intenzitása növekszik. És ez nagy részt a klímaváltozásnak köszönhető. Éppen ezért prioritásokat kell tennünk. A megelőzés az egyik ilyen prioritása. A szolidaritási záradék nagyon fontos, hogy a tagállamok segítenek egymásnak, amennyiben természeti katasztrófák vagy ember által okozott katasztrófák következnek be európai területen. A megállapodást sikerült a tanácssal elérni, ez pedig egy nagyon jelentős lépés, hiszen ambíciózusabbak vagyunk, és a bizottságnak is több ambíciója van, hogy előre haladjon. A az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában mindig hangsúlyoztuk a közös összehangolt katasztrófavédelem fontosságát. Most lehetséges volt kompromisszumot elérni, a tanácsban is, és pedig eléggé jó kompromisszumot értünk el. És megállapodtunk abban, hogy a megelőzés jobb, mint a kúra. Az is fontos, hogy ne csak hatékonyabbak legyünk, hanem olcsóbbak is. Így az Európai Unió megfelelő választ tud adni. Köszönöm képen. Most Rebecca Taylor kap szót. Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus koordinálja a tagállami erőfeszítéseket. Hogyha az egyik tagállamot súlyos árvíz, vagy földrengés, vagy tűzvész sújtja, akkor az bizottság katasztrofelhárítási központjához fordul, ahol koordinálják a többi tagállam által is nyújtatott segítséget. Az Egyesült Királyságban van. Nincs eddig ilyen rendszer, de nagyon üdvözöljük, hogyha az Európai Unióban létrejön a jövőben egy ilyen rendszer. Az én régiómban nagyon gyakoriak az árvizek, és sajnos ennek a veszélye mindig fennáll. Múlt csütörtökön egy hólban, egy városban, ahol egyébként az én irodám is van, árvíz volt, elöntötte az ár. A tagállamok nemzetközi humanitárius erőfeszítésekben is bizonyították, hogy a koordinációnak milyen fontos szerepe van a katasztrófa védelmi mechanizmusban. El, meg lehet akadályozni, hogy káosz alakuljon ki, amikor össze-vissza koordinálatlanul próbál mindenki tenni valamit. Az előzetes tervezés nagyon fontos, az önkéntes felajánlások összevonása, és még hatékonyabban is működhetne az EU-ban. A tárgyalások során megpróbáltuk a finanszírozás során kikuszogolni a moral hazardet, és a bizottsággal és a többi tagállammal mindig megosztják a tagállamok a saját dokumentumaikat, az önkéntes felajánlásokat pedig koordinálják. A, örömmel fogjuk megszavazni ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen, most Szatú Hasszi képviselőasszony kap szót. Kedves kollégák, köszönöm szépen Elizabetta Gardininek ezt a kiváló munkát, és a többinek is köszönöm. A jelenlegi döntés arról szól, hogy egy polgári védelmi mechanizmus alakul ki az Európai Unióban, és ez egy 15 éves együttműködés új formáját jelenti. Több pénz is lesz, azonban nagyon fontos az, hogy a katasztrófákat most jobban előrejelezzük, és jobban készüljünk fel. Természetesen a klímaváltozás következményeivel kell számolnunk. Tehát például a Müncheni Re viszont biztosító szerint növekednek a kifizetendő pénzek a katasztrófák miatt. Az árvízek, a viharok, az aszályok rengeteg kárt okoznak, ugyanúgy, mint az erdőtüzek. Például most ősszel az észak-európai országokban számos vihar volt. Nagyon sokan elvesztették otthonukat, vagy sokan meg is haltak. Minimalizálni kell mindenképpen a károkat. A jelen döntés szorgalmazza, hogy a tagállamok jobban figyeljenek az ipari balesetekre, ipari katasztrófákra is. Nagyon fontos ezen a téren a vegyipar és a bányaipar felelőssége. Az ipari katasztrófák nem ismerik a viharokhoz hasonlóan az országhatárokat emlékezzünk még arra, amikor három évvel korábban Magyarországon egy alumíniumgyár zagytározójának áttört a kátya, és a vörösi iszap pedig két falut elborított. Lehet, hogy ezt a katasztrófát is meg lehetett volna előzni, amennyiben jobban ellenőrizték volna a gátakat, és megfelelő kezekben lett volna az ellenőrzés. Ez a példa is mutatja, hogy a károk minimalizálása nem csak a katasztrófavédelem dolga, hanem ehhez például hozzátartozik a vegyűzemek és a bányák engedélyének kiadása is. Jobban kellene ellenőrizni ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hassi asszony. Most Rosbach asszony kap szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, a megelőzési intézkedések fontos szerepet játszanak a humanitárius katasztrófák bekövetkeztekor. Határon átnyúló megoldásokra van szükség, ilyen több országot érintő problémák esetében erősíteni kell az együttműködést a tagállamok között, ez egyértelmű. Az én hazámban és a régióban is nagyon gyakori az árvíz, de több más tagállamhoz hasonlóan az az én hazám is már sok több oldalú megállapotást kötött, amelyeknek a célja az, hogy kölcsönösen használjunk anyagokat és emberi erőforrást is. Az ország védelme természetesen elsősorban a saját országok felad, feladata, de egymás segítését is természetesen szem előtt tartjuk. Egyeztetésekre van szükség, lehető legjobb koordinációra. Most eh, látjuk azt is, hogy az intézkedések nem mindig követik a valóságos tendenciákat, és mindig hozzá kell igazoltanunk ahhoz, ahogy a valóság alakul. Köszönöm szépen, Rozbak asszony. Szúsza asszony a GUE képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a szöveg nem felel meg az elvárásoknak. A megelőzés témájában nem sikerült mindent bevenni a jelentésbe, amit érdemes lett volna. És emiatt Persze azt mondhatom, hogy a megállapodás pozitív elemeket tartalmaz, hiszen kibővíti a polgári védelem területét, értelmezését, nem csak közvetlenül embercsújtó katasztrófákról beszélünk itt, hanem olyan katasztrófákról is, amelyek a műemlékeket, vagy általában az ingatlanokat érintik. A mechanizmus beavatkozása több esetben lehetséges, ugyanakkor a mechanizmus nem a tagállamok szándéka vagy akarata ellenére fog működni és beavatkozni. Ezért nagyon fontos a szolidaritás hangsúlyozása. Megmondom őszintén, az úgynevezett természeti katasztrófák gyakoriságát úgy látjuk, hogy növekszik, de mindennek kapcsolata van azért az emberi beavatkozással is, hiszen a kapitalista kizsákmányolása a természetnek hozzájárul ezekhez a katasztrófákhoz. Amikor ilyen katasztrófa bekövetkezik, akkor nagyon fontos, hogy gyors legyen a reakció és hatékony a föllépés, hogy a sújtott lakosságot meg lehessen védeni. A megállapodás jelentős előrelépés, ezeket az eszközöket nem szabad katonai célokra használni. Azért még egyszer mondanám, hogy a megelőzésre nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni. Köszönöm, Pászkál képviselő. Kösz, köszönöm, elnök asszony. Zlučujúci do jedného dokumentu vytvára predpoklad pre zjednodušenie. Két jogszabályt fog össze ez az új rendelkezés. A cél az, hogy gyorsabban lehessen reagálni, és hamarabb indulhassanak a mentőakciók. Az igaz, hogy egyre több a katasztrófa, és nagyon jó az, hogyha az Európai Unió jobban koordinálja a fellépését, hatékonyabban, gyorsabban tud reagálni. Ehhez azonban szükség van egy megfelelő szolgálatra, megfelelő egységekre, és tisztázni kell, hogy az EU fellépése csak kiegészítő jellegű. Elsősorban a helyi erőkre van szükség, mindig kell, hogy kielégítő számú mentő egység álljon helyben is rendelkezésre a tagállamokban. Köszönöm szépen, hogy az ennek asszony Obermeier képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony katasztrófa védelem, mint maga a katasztrófa, eh, regionális eh, egységek eh, feladata. Ezért üdvözlöm azt, hogy az alapvető felelősség a tagállamoké marad, és az EU szintjén csak a koordinációt akarjuk javítani annak is értelme van, hogy a prevencióra, a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Hatékony kockázatmenedzsmenttel kapcsolatosan az információk cseréje is üdvözlendő. Az EU-ban nagyon gyakran a kényszer hatására tanulunk, és éppen ezért mindenképpen alaposan meg kell fontolni azt is, hogyha egyszerre több katasztrófa történik, akkor is elég kapacitás álljon rendelkezésre. Például nemzeti szinten emberi erőforrás, tárgyi erőforrások, eszközök kielégítő számban kell, hogy rendelkezésre álljanak. A pooling, az eszközök összesítése eh, nagyon fontos, hiszen így növelni lehet a hatékonyságot, és eh, reméljük azért, hogy minél ritkábban kelljen majd bevetni ezt az eszköztárat. Köszönöm szépen, most pedig eh, François Grosztet következik. Köszönöm, elnök asszony. A természeti katasztrófák egyre gyakoribbak az egész világban a klíma átalakulása még súlyosabbá teszi a jövőben a kockázatokat vannak emberi származású és természeti származású katasztrófák. Franciaországban 15 millió 500 ezer áldozatot számolunk a katasztrófák, természeti katasztrófák által sújtott emberek száma tekintetében. Az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust egyszerűsíteni kell, ez sürgős volt. Arra van szükségünk, hogy a mechanizmus ambiciózusabb legyen, gyorsabban reagáljon, és a sürgőségi esetekben az Európai Uniónak nem szabad improvizálnia. A tanács is mellénk állt. Egyszerű, meg kell erősíteni az együttműködést, a koordinációt a tagállamok között. És szeretném kimondani, a Bárnér jelentés 2006-ban született, és azóta több év telt el, és végre megszületett ez az ambiciózus projekt. Igen, a sürgőségi fellépés nagyon fontos, ezt kísérje valós európai reakciós kapacitás, az eszközök közös használata rendkívül fontos, és konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek segítségével Európa valós hozzáadott értéket tud biztosítani. A polgári védelmi együttműködés tömeges támogatást kap. Az európai polgárok közül, akiket megkérdeztek, 80%-uk úgy gondolják, hogy

Uh, Madam President, Commissioner. Elnök asszony, biztos asszony, a katasztrófa védelem és a polgári védelem pénzigényes. Azonban az Európai Uniónak nincsen pénze. A tagállamoknál van a pénz. Tehát a tagállamoktól kell elvenni a pénzt, hogy legyen közös katasztrófa védelem? az Európai Unió itt azt csinálja, hogy az egyik kezével elveszi a pénzt, és a másikkal odadja. Az Európai Unió azt akarja, hogy szeressék a polgárok Európát. Az Európai Unió népszerűsége padlón van. És azt akarják az európai politikusok, hogy szeressék őket. És a tüzek, a földrengések, az árvizek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy fényezzék magukat az európai politikusok. Mit tettek a britek? 60 millió fontot szántak arra, hogy segítsenek a Fülöp-szigeteki lakosoknak. Helikoptereket küldtünk, hajókat küldtünk, segítettünk természeti katasztrófa esetén. De amire nincs szükségünk, az az, hogy az Európai Unió propagandával éljen. Köszönöm. Köszönöm Natal úr, most nem látom Stojanov urat, tehát Schnellhardt úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Mindig is voltak természeti katasztrófák, valószínűleg lesznek is természeti katasztrófák. Az én választókerületemet a lehető legnagyobb árvíz öntötte el az idén. Éppen ezért szerintem nagyon fontos, hogy az európai szolidaritás itt tapintható legyen különféle formákban. Úgy gondolom, hogy a jelen szabályzás átdolgozása jó esélyt nyújt ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzunk. Mert pont itt, és ezt látjuk az elmúlt hónapok példáin is, van szükség az együttműködésre. Nagyon fontos az, hogy létrejöjjön egy európai katasztrófa védelmi központ, hiszen a régiók még nem működnek megfelelő módon együtt. Javítanunk kell ezen. Láttuk az árvíz katasztrófa esetében is. Tehát, hogyha egy folyó felső folyásánál kihasználják a lehetséges dolgokat, akkor ott, ahol a nagy árvíz bekövetkezik majd, minimalizálni lehet a károkat. Nagyon fontos a megelőzés a természeti katasztrófák vagy ipari katasztrófák megelőzése. Azonban, hölgyeim és uraim, még egy dologról szólni szeretnék. Meddig tartott, amíg a katasztrófa alapból pénz jött? Túl sok időre volt szükség. Hogyha most látom, hogy hogyan szenvednek az érintettek, mert a bizottság nem adott engedélyt arra, hogy a forrásokat felszabadítsák, akkor szerintem itt kell mindenképpen gyorsítani, hogy jobb legyen az összehangolás. Hogy vállalatok ne kerüljenek csőd közeli helyzetbe. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most a Szárbu képviselő kapszul. Köszönöm szépen a tájfun a Fülöp-szigeteken tragikusan mutatta azt tragikus példája a hatalmas éghajlatváltozásnak. Szélsőséges időjárási viszonyok gyakran járnak együtt ilyen hatalmas pusztulással. Az ugyan biztos, hogy egyre gyakrabban lesz lesznek majd ilyen természeti katasztrófák, de nem tudjuk pontosan nézzek, mikor következnek be. Ezért fontos a felkészülés, hogy azután, ha bekövetkezik a katasztrófa, gyorsan, hatékonyan tudjunk reagálni. Az EU segít a tagállamoknak, javul a koordináció, a jelenlegi mechanizmus kiegészül egy hatékonyabb kockázat elemzéssel, emellett tudatosítani kell a polgárok jobban a felkészülés jelentőségét, az operatív kapacitásokat erősíteni kell. Nem elég, hogyha felületi kezelés történik, konszolidált alapokon nyugvó mechanizmusra van szükség, amivel tényleg életeket lehet menteni. Köszönöm szépen. Egy kék kártyát tartott fel Natál kollega. Elfogadja a kék kártyát, Natál úr? Köszönöm, akkor Bozán asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetes katasztrófák és más katasztrófák nem állnak meg a határokon, ezért a védekezésnek is közösen kell megtörténnie. Sajnos az elmúlt években a természeti katasztrófák száma, intenzitása is növekedett, erősedett és közben 368 millió euróra csökkent a rendelkezésre álló források összege. Horvátország a hazám földrajzi helyzetéből adódóan télen is sokat szenved az árvizektől, nyáron pedig a földközi tengeren előforduló erdőtüzek sújtják az országot megfelelően képzett egységekkel rendelkezünk, amelyek más országoknak is tudnának segítséget nyújtani amikor Portugáliában, Görögországban, Izraelben, vagy Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban erdőtüzek törtek ki, ott eh, ami tűzoltóink nagy segítséget tudtak nyújtani. Bár a források csökkentésével kapcsolatban súlyos fenntartásaim eh, vannak, eh, mégis ezt a javaslatot támogatom, hiszen így jobban tudunk segíteni a szomszédainknak. Köszönöm szépen. Nadal úr, kérdést kíván feltenni? Nem, most sem. Akkor Smolkov asszonyé a szó. Köszönöm, elnök asszony. A katasztrófák manapság nem rendkívüliek. Napról napra történnek katasztrófák, és minden polgár életét befolyásolják. A jelentés jó, támogatom, hozzájárul az európai polgárok biztonságának megerősítéséhez megfelelő felkészültségre is szükség van, hiszen így tudjuk több ezer ember életét megmenteni. Nagyra értékelebb, hogy megerősítjük a polgári védelmi mechanizmust, hogy pénzügyi eszközök is rendelkezésre fognak állni, és bizonyos területeken egyszerűsítése is sor kerül. Az érintett személyek tekintetében a mechanizmusokat lehet, hogy érdemes összekapcsolni a szolidaritási alapokkal. A polgári védelem meg fog erősödni a megelőzés területén, a felkészülés területén, és nem csak az Európai Unión belül, hanem azon túl is. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt megkezdjük a KSDI eljárást, Vlaszák képviselőnek adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, tisztelt képviselők. Az új javaslat meg kell, hogy erősítse a jelenlegi polgári védelmi mechanizmust. Ehhez pénzügyi eszköz is kapcsolódik. 2007-től létezik a mechanizmus maga. Sürgősen el kell, hogy fogadjuk még az év vége előtt ezt a szöveget hiszen a pénzügyi eszköz hatája le fog járni évvégével. A egyszerűsítés a cél, a kölcsönös forrásfelhasználás lehetősége, a szabályok, az aktiválási mechanizmusok egyszerűbb tétele a polgári védelem területén, amikor sürgős feladatok állnak elő, akár tagállamban, akár harmadik országban is. Csökkenteni fogja mindez az administratív terhet a tagállamokon. A Regi Szakbizottság nevében szeretnék emlékeztetni arra, hogy a polgári védelmi mechanizmus alapelve, hogy a lehető legalacsonyabb szinten a legközelebb kell megoldani a problémákat. Ezért nem szabad megfeledkeznünk a helyi administratív intézményekről, a helyi regionális hatóságokról, hiszen ők találhatók a legközelebb a probléma megoldásához. Köszönöm, Leszek úr, és most érünk át a KSDI eljárásra. Matula asszony a Matula úri a Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony. Nagyon lényeges az, hogy a helyi szervek is megfelelő súlyt kapjanak a polgári védelmi mechanizmusban. A regionális együttműködést szeretném itt hangsúlyozni mindenek előtt, hogy a regionális szervek jobban összehangolják tevékenységüket. Nagyon fontos az, hogy a polgári védelmi kódexeket is összehangolják a tagállamokban, hiszen így katasztrófák esetében egymás értesítés és könnyebb lesz, ami megkönnyíti a mobilitást. Fontos, hogy alternatív utak legyenek, ahol gyorsan beavatkozhatunk, itt főleg a távoli térségekre gondolok az intervenciós modulok önkéntes alapúak. És kihangsúlyoznám még egyszer, hogy a távoli térségekben sokkal gyorsabban tudunk reagálni, hogyha az önkéntesek munkáját a szakemberek jobban koordinálják. Gratulálok a jelentéshez, köszönöm. Köszönöm szépen. Ferreira kolléganő kap Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm szépen eh, ezt a kiváló jelentést. A megelőzés eh, nagyon lényeges a katasztrófák esetében. Nagyon fontos az, hogy eh, ne tűzoltást végezzünk, hanem előzzük meg a tüzet. Az Európai Parlament előtt nagy lehetőség van. Azonban szerintem nem vettek figyelembe minden javaslatot, amelyet a képviselők benyújtottak. Itt főleg a források célba jutatásáról van szó megemlítenék bizonyos eseteket, tehát például a tengerparti térségekről sok szó nem esett, pedig ezek nagyon sebezhető területet jelentenek. Nem vettek figyelembe számos katasztrófa helyzetet. Az a megelőzés tekintetében is kihangsúlyozom a szolidaritási alapfontosságát. Köszönöm. Most átadom Georgieva asszonynak a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm az összes hozzászólást, észrevételt. Négy megállapítást szeretnék tenni. Először is ezzel a jogszabályjal az emberek akaratát akartuk érvényre jutatni. Tíz európaiból kilenc azt mondta nekünk, hogy ők szeretnének összefogni a növekvő veszéllyel szemben, amely az életüket, a vagyonokat, tulajdonokat veszélyezteti. Másodszorban a szolidaritást ott erősítjük, ahol annak értelme van, ahol többet tehetünk az emberekért. A katasztrófák 90%-a helyi jellegű, és ott nincs szerepe a szolidaritási mechanizmusnak. De abban a 10%-ában a katasztrófáknak, amelyek vagy az EU belül, vagy azon kívül történnek, ez a szolidaritás nagyon nagy változást, különbséget eredményez, kevesebb a kár, kevesebb emberéletet veszünk el. A e, képességeket e, helyben is erősíteni kell. Amikor a tímek e, együtt képzésben vesznek részt, együtt vesznek részt képzésben, utána sokkal hatékonyabb a fellépésük. A szolidaritási alap szolidaritását is erősítjük. Azért működünk együtt, hogy biztosítsuk, hogy a szolidaritási alap és a polgári védelmi mechanizmus egy egyszerűsített döntési mechanizmus keretében kerülhessen felhasználásra. A szubszidiaritás erősítését egy alulról felfelé történő megközelítéssel kívántuk megvalósítani. Hálás vagyok azoknak, akik ezt észrevették, és akik elmondták, hogy jó munkát végeztünk a parlamenttel és a tagállamokkal együtt. Végül a negyedik megállapításom. A lényeg a költséghatékonyság. Az, hogy a fel, e, felkészülés olyan kultúráját hozzuk létre, ami a nyilvánvaló tények esetében segít. Tehát egy euró beruházással hetet tudunk megtakarítani, és abban biztosak lehetünk, hogy az éghajlatváltozás miatt egyre több lesz a katasztrófa. Azt hiszem, hogy itt az egész több, mint az öt összetevő részegységek összege. Az Európai Parlamenttel együtt fogunk működni, és amikor végrehajtjuk ezt a jogszabályt, levonjuk a tanulságokat, tanulunk valamennyi polgárunk javára. Köszönöm szépen, Gorgieva biztos asszony. Most pedig megadom a szót az előadónknak, Elisabetta Gardininek. Grazie, Presidente. Még egyszer köszönet elnök asszony, és köszönet az összes képviselőnek, a biztos asszonynak úgy gondolom, hogy ma tényleg egy fontos dologról beszélünk. Szolidaritás, európai szellem, olyan polgárokról beszélünk, akik ma már több Európát kérnek, és hangsúlyozom, hogy ez a mostanában azért nem gyakori európai polgári védelmről beszélünk, ami már ma is működik. Ezekben a napokban hazámban, Velencében négy na- ma kezdődik, és négy napon keresztül egy európai gyakorlatra kerül sor ezen több ország csapatai vesznek részt. Egyesült Királyság, Ausztria, Észtország, Magyarország, természetesen Olaszország is egy olyan mechanizmusról beszélünk, ami már most is működik. És pontosan a felgyűlt tapasztalat alapján szeretnénk azt hatékonyabbá tenni. Nem is a pénzről van szó, hiszen nagyon kevés, még mindig nagyon kevés a pénz, hogyha megnézzük a megelőzés fejezetet, hát ott a milliárdokra lenne szükség. De nagyon jól tudjuk, hogy a megelőzés sokkal olcsóbb, mint a bekövetkezett katasztrófára történő reagálás és a helyreállítás. Hétvégén vett, részt vettem Friuli Venecia Giulia polgári védelmi önkéteseinek a 16. találkozóján. Az olasz polgári védelmi rendszer nagyon jól ismert világszerte. Giuseppe Zamberletti, aki akkor volt a biztos, amikor felállítottuk a saját rendszerünket, ő, is köszönhetjük, hogy megfelelő ez a szervezet. 40 év telt el, súlyos földrengés követően, és ezen a napon ezen a találkozón még mindig nagy érzelmeket keltette ez, és az utóbbi tíz évben azt tapasztalhattuk, hogy az önkéntesek munkája 200 millió eurós értéket képvisel. Pont ezért így gondolom, úgy gondolom, hogy ez a lényege a polgári védelemnek, hogy egy közösséghez lehessen tartozni, a szolidaritást lehessen biztosítani, hogy a jövő felé nézhessünk, és olyan társadalmat, olyan közösséget, olyan területet adjunk át a gyermekeinknek, a következő generációknak, ami élhető. Mindezt tartalmazza az összes hozzáadott értékét, amit az Európai Unió képviselni tud és biztosítani tud. Higgyék el, a mai szavazás kis szavazásnak tűnik, mégis nagyon fontos lépés, emlékezni fogunk a mai napról. És még egyszer köszönet a Gergével biztos asszonynak mindazért, amit tett, és a lelkesedéséért is. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát. Szavazás Gardini asszony jelentéséről ma lesz 11.30-kor. Addig felfüggesztem az ülést.